az emberi jogok, demokrácia és jogállamiság megsértését jelentő ügyekről szól. A sorban az első téma Kambodzsa, különösen Kem Szoka ügye. Az első hozzászóló Barbara Lockbír asszony a szerző. Köszönöm szépen, elnök asszony! a júniusi helyi választások után nagyon súlyos visszalépések történtek Kambodzsában a demokratikus folyamatban és az emberi jogok érvényesítésében a helyzet. Augusztusban eszkalálódott, amikor elfogták Kemszoka ellenzéki vezetőt, és megtámadták a független sajtót és a civil társadalom képviselőjét. Mindezt a 2018. júliusi választások fényében kell vizsgálni, hiszen attól kell tartani, hogy a helyzet tovább romlik majd a választások közeletével jelentősebb nemzetközi nyomásgyakorlás névén a kambodzsai kormány nem fogja tolerálni majd a kritikus véleményeket, a demokratikus vitát, és azokat az embereket, akik meg akarják védeni alapjogaikat. Az EU konzekvensen kell, hogy fellépjen nagy figyelemmel minden emberi jogsértésre reagálva. Az EU támogatja a kambodzsai kormány kereskedelmi megállapodása itt, ám, hogyha tovább folynak ezek az emberi jogsértések, az EU végig kell gondolja, hogy valóban fenn akarja tartani a kambozsai kormányra ezeket a kereskedelmi megállapodásokat. Köszönöm a következő hozzászóló David Martin egy percben. Thank you, President. President, sadly in recent months we've seen a serious deterioration in human rights in the southeast asia region reflected by the fact that we have three urgencies on, this, on these countries in this session cambodia sadly is no exception. sajnos kambodzsa a sajnálatos módon kambodzsa tragikus múltja tükrében különösen aggasztó az, hogy az emberi jogokat lábbal tiporják ebben az országban. Arra kérem a kambodzsaiakat, hogy a politikai okból fogva tartottakat bocsássák szabadon annak érdekében, hogy az ellenzék és a politikai pártok kampányolhassanak, működhessenek a jövő évi választásokra felkészülvén remélhetjük, hogy tisztességes választásokra kerül sor. Emlékeztetünk el Kambodzsát arra is, hogy annyira fontos partnere eh, vagyunk az országnak. 400 millió eurót adunk 2014 és 20 között kereskedelmi preferenciában részesítjük őket azért, mert eh, az Európai Unió számára fontosak az értékek, reméljük, hogy ezt ők is értik. Köszönöm a Kambodzsa egyik azon országoknak, amellyel kapcsolatban rendszeresen elítéljük az emberi jogok sértését. Ez okból fontos arról beszélni, hogy rossz felé haladnak a dolgok. Az emberi jogok kapcsán, hiszen ezek megoszthatatlanok, minden ember, emberi jogának megsértése ügyében fel kell emelnünk a szavunkat. A korrupció, a multinacionális cégek visszaélései borzasztóak, például a land grabbing, tehát a földrablás ügyében is borzasztó a helyzet. az embereket elűzik az otthonukból nagy mértékben, ez is tovább rontja a helyzetet. Elképesztő elnyomásban élnek, és akik a hangjukat felemelik, azok a börtönben találjuk magukat. A világnak ebben a régiójában a belső migráció roppant aggasztó méreteket ölt, ezzel ellen is fel kell mennünk a szavunkat. Köszönjük szépen Berzsia asszonynak, mondja az elnök. Most pedig a következő hozzászólunk. Notis Marias. Egy perce van, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. A kambodzsai politikai légkör egyre rosszabb. Az aktivistákat, az ellenzékieket üldözik, és azt látjuk, hogy teljesen önkényes perek folynak az országban, ami elfogadhatatlan. Főleg, ha meghallgatjuk a miniszterelnököt, különböző nyilatkozatokat tesz olyan bírósági eljárásokról, amelyeket még nem zártak le. Véget kell vetni a letartóztatásoknak, működőképessé kell tenni a politikai rendszert, a jogállamiságot szavatolni kell, a gyülekezés szabadságát is, és biztosítani kell a média működését. Véget kell vetni a földrablásnak a területek, a földek 56%-át elrabolták, és ez más országokban is hasonló, de ugyanúgy elfogadhatatlan. Az Európai Unió egy egyértelmű üzenetet kell, hogy küldjön Kambodzsa felé. Nem fogadható el, hogy egy olyan megállapodás van életben, amely kedvez az országnak, de nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Köszönöm szépen, Marias képviselő. Most pedig a következő szerző Petras Austrevicius következik. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, főképviselő asszony, kedves kollégák. Először is, először is a kambodzsai ellenzék eh, küldöttségét szeretném üdvözölni, akik itt vannak közöttünk. I wish to thank you personally. Köszönettel tartozunk önöknek azért, hogy harcolnak a demokráciáért és a pluralizmusért évek óta Kambodzsában ami Kambodzsában folyik, egyre aggasztóbb. Ahelyett, hogy 2018-as választások lehetőségét megragadnák, ahelyett, hogy a megbékélés, az emberi méltóság és emberi jogok tiszteletét választanák, ahelyett, hogy a korrupció és a szegénységgel szemben felvennék a harcot, egyre inkább azt látjuk, hogy az független médiát és az ellenzéket elnyomják. Ennek véget kell vetni. Kem Soha és más politikai fogvatartottak azonnali és azonnali szabadon bocsátását és feltétel nélküli megbocsátást követeljük. A tartós béke és valódi megbékélés előfeltétele ez. De Köszönöm szépen, elfogad egy kékkártyás kérdést? Tremóza Batlasz úrtól. Köszönöm. Szóval meg lehet volna kérdezni kollégámtól, Astravicius kollégától, hogy vajon egyetérte azzal a, a tényel, hogy az EU hivatalos missziót küldhetne a kambodzsai választásokra jövőre, hiszen gyakran adunk pénzt ennek az országnak, hogy javítsa a politikai helyzetét, nem volna helyén való egy ilyen misszió. Köszönöm a kérdést képviselőtársamtól. Ez egy nagyon friss kérdés. Valóban nem voltak a helyhatósági választásokon, nem, nem küldtünk megfigyelő missziót, ám a 2018 os parlamenti választásokra a külügyi szolgálattal és a Phnom delegációval együtt szervezve helyen, helyben kéne legyünk, hogy megfigyeljük a választásokat, a lehető legnagyobb átláthatóság és számon kérhetőség valósuljon Megköszönöm a kérdését. Köszönöm szépen, és most utolsó szerzőként Tunek Kellám képviselője szó parancsoljon, uram. Köszönöm szépen, elnök úr. Fő főképviselő asszony csatlakozni Ausztrovicius kollégámhoz, támogatva azt a véleményét, hogy a választási megfigyelési misszió fontos volna. És én is üdvözlöm a kambodzsai ellenzék képviselőjét a pacsorokban. Nagyon fontos, hogy itt vannak. Éppen 11 nappal ezelőtt Kam Szoka ellenzéki vezetőt őrizetbe vették, és ö, hazárulás vágyával kell szembenézzem. Nagyon aggaszt bennünket az, hogy Kambodzsában az elmúlt 30 évben nem volt demokratikus kormányváltás, és nagyon sok ellenzéki vezetőt börtönbe vetettek. Közöttük parlamenti képviselőket is. A második nagy aggályunk a ö, sajtó szabadságának korlátozása. Tíz nappal ezelőtt a Kambodzsa déli nevű napilapot bezárták, adó okokra való hivatkozott, hivatkozó, és több rádióállomást is bezártak. Úgyhogy a, a, azt kérjük a kormánytól, hogy a következő parlamenti választások előtt ö, nyissa meg a demokratikus teret, a sajtóterét is az ellenzéki hangok és erők előtt, hogy a választások valóban a nép akaratát, a lakosság többségének akaratát tükrözzék majd. Köszönöm szépen. Köszönöm, és most a néppárt frakció nevében Stanislav Polcsak képviselő kap meg egy percben a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is eh, szeretném köszönteni a kambodzsai ellenzék eh, tagjait, akik eh, eljöttek ma hozzánk. Kemszokál letartóztatása, valamint a hazaárulás vágya valóban rendkívül súlyos vád. És a külföldiekkel való összejátszás vágya is egyedülálló, és ezt nem pozitív értelemben mondom. Amikor egy több éve elnöklő miniszterelnök ilyen vádat fogalmaz meg, az Egyesült Államokkal való összejátszás vágyát, azt kell mondjam, hogy ez valóban egy olyan állásfoglalás, amely nincs összhangban a jogállamisággal az kambodzsai ellenzéket támogatnunk kellene, egyértelműen ki kellene mondanunk, hogy az ilyen eljárásokat nem tartjuk elfogadhatónak, ellenezzük azt, hogy ilyen módon próbálja bárki is a politikai küzdelmet befolyásolni, és egy kambodzsai választási missziót támogatok. E, e, Most pedig következik a Catch the Eye. E, öten jelentkeztek. Poszpisil úr az első hozzászóló. Eh, pane předsedající ezt az állásfoglalást eh, határozottan támogatom ma fogunk szavazni róla ugyanis a kambodzsai helyzet rendkívül, mértékben romlik. Eh, a miniszterelnök kijelentései és tettei arról tanúskodnak hogy ez az ország sohasem volt egy jogállamiság sohasem volt egy jogállam, ugyanakkor az ellenzék üldözése valóban mindennek a csúcsa, abból, amit megengedett magának eddig a miniszterelnök. Azzal is fenyegetőzött, hogy feloszlatja, meg beszünteti az ellenzéki pártot, tehát a következő választás előtt ezt megtenni, és ezáltal a választások nyilván nem lesznek igazságosak. Az Európai Uniónak éppen ezért egyértelműen nyomon kell követni a választások lefolyását. Amennyiben az ellenzéki pártokat feloszlatják, attól tartok, hogy a helyzet egyáltalán nem fog megfelelni a klasszikus választásnak. Dekui. And, uh, next. Köszönjük a következő hozzászólónk. Fábio Massimo Castaldo parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy üdvözöljem a kambodzsai ellenzék küldöttségét. Ne adják fel, arra biztatom önöket, folytassák tovább a harcot az antidemokratikus eh, kormányzattal szemben újra annak vagyunk szemtanúi, hogy az ellenzéki politikusokat letartóztatják és elhallgattatják az ellenzéki hangokat. A grabbing, a fölrablás gyakorlata is elítélendő. A civil szervezetek működését pedig biztosítani kell enélkül elképzelhetetlen a demokratikus választások megtartása jövőre. A főképviselő mondta, arra kérem gondolja végre, hogy választási megfigyelőket küldjünk el annak érdekében, hogy a kambodzsai ellenzék választáson való indulását lehetővé tegyük, illetve hogy hihessenek abban, hogy egy jobb jövő reményében harcolnak. Köszönjük szépen Castaldo úrnak, mondja az elnök. Ezen a ponton José Ignacio Ferjának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A hónap elején Kent Szoka ellenzéki vezetőt önkényesen letartóztatták, és a parlamenti mentességét is felfüggesztették. Két nappal később egy bíróság hazárulással vádolta, ami 15-30 évig terjedő büntetéssel sújtható kiutasították um, az amerikai National Democratic Institute civil szervezetet az, um, az országból, és elhallgattatták a Cambodja Daily uh, független lapot, és rádióadókat is bezártak uh, elfogadhatatlan, ahogy a fő ellenzéki párttal szemben fellép a hatalom, az önkormányzati választásokon júniusban jó eredményeket értek el, és éppen ezért az elnök attól tart, hogy a következő választásokon véget vetnek hatalmának. Tisztelt kollégák, a parlamentnek el kell ítélnie ezt a fellépést, a kambodzsai hatóságok fellépését, és követelniük kell Kemszok a szabadon bocsátását, valamint a legalapvetőbb demokratikus játékszabályok tiszteletben tartását. Obrigado. Köszönöm szépen. Mihály Sojdrová következik. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársak. Én is szeretném világosan kimondani, hogy felemelem a szavam Kemszok elfogatása ellen, és általában az ellenzéki pártok üldöztetése és a média szabadság megsértése ellen. A fő ellenzéki párt nyilvánvalóan szemet szúr a miniszterelnöknek, és igyekszik megtenni mindent annak érdekében, hogy kiiktassa ezt a pártát. Ezáltal egy diktatúra jönne létre. Kambodzsa nagyon gazdag ország, jó komoly erőforrásokkal, potenciállal bír. Fontos, hogy békés, demokratikus módon alakuljon az ország sorsa, ahol az emberek kifejthetik képességeiket. Üdvözlöm én is a kambodzsai ellenzék jelenlevő képviselőit. Köszönöm szépen. A következő és utolsó hozzászólónk a spontán ö, hozzászólások sorában Bogdán Venta képviselő. Parancsoljon, uram! Köszönöm szépen! elnök úr, tisztelt főképviselőasszony, a kambodzsai helyzet instabilitása már több alkalommal felmerült, és Kemszok elfogatása és az erőszakos cselekmények, amelyek az egyre népszerűbb ellenzéki párt ellenirányúnak nyilvánvalóan tükrözik a helyhatósági választásokon elért sikereit mutatja a helyzet, hogy alapjogokat is megsértenek, ahogy az előttem szólók mondták, nagyon fontos eleme van mindennek. A vidéki területek lakossága meghatár, életét meghatározza a land grabbing jelensége, a nagy cukorültetvények és cukorgyárak ragadják el azokat a kisbirtokokat, amelyekből eddig megéltek a hagyományos gazdálkodás folytató családok. Ez a kormány ezzel kapcsolatban is tiszteletben kell tartsa a szabadságjogokat, az egyesülés jogát, a szólásszabadság jogát. Kambodzsát föl, föl kell hívni a figyelmét mindenre. Uh, Végez, de, de nem utolsó sorban az Európai Bizottság nevében főképviselő asszonynak, alelnök asszonynak, Mogherini asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Múlt héten Kambodzsa számára nagyon szomorú hét volt a sajtószabadság és a demokrácia szempontjából, a kambodzsai nép szempontjából. Az ellenzéki vezetőkem Kem szeptember 3-ai letartóztatása, illetve a Kambodzsa déli bezárása másnap egy újabb szomorú események, hasonló események hosszú sorában rádiókat zárnak be, az ellenzékeket letartóztatják, a civil közszövleket ellehetetlenítik. Az világos, hogy a politikai helyzet folyamatosan romlik. a demokratikusan működő civil társadalmat bevonó párbeszéd alapú politikára szükség van. Azt hiszem, hogy politikailag motiváltak ezek az események. Az Európai Unió na követelnie kell, hogy Kemszokát minél hamarabb bocsássák szabadon. Amikor Kambodzsa politikai pártokkal kapcsolatos törvény kétszer is módosította, elméletileg lehetővé téve az önkényes, az ellenzékiek önkényes letartóztatását, akkor bizony ez megkérdőjelezi a választások megbízhatóságát. 10 millió euróval támogattuk a választási reformot, szorosan együtt működve a kambodzsai választási bizottsággal, főként a szavazat nyilvántartásának javítását általában a felvilágosítást segítve, illetve a választási megfigyelő munkáját segítve. Természetesen szorosan figyelemmel követjük azt, hogy a választójegyzék finomítása hogyan alakul, illetve uniós szakértőket küldtünk a júniusi önkormányzati választásokra az EU nagykövetségekkel, illetve nemzetközi szereplőkkel együttműködve diplomáciai megfigyelőket küldtünk a választás napján, választási megfigyelőként arra kérjük, és kértük a kambuzsai hatóságokat, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy hiteles, átláthatós, befogadó választásokat folytassanak, amelynek eredményei ben mindenki bízhat. Az Európai Unió ezen mellő aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, ahogy a kambodzsai parlament, ahogy említettem, a politikai pártokkal kapcsolatos törvényt többször is módosította. Önök is beszéltek arról, hogy egy EU választási megfigyelő csapatot le, érdemes lenne küldeni a következő választásokra, hogyha valóban egy hiteles választási folyamat megvalósulhat, és ha meghív, felkérnek bennünket erre, akkor hajlandóak végig, vagyok végig gondolni egy ilyen választási megfigyelő misszió küldésének lehetőségét. A politikai fejlemények az elkövetkezendő hetekben és hónapokban nagyban meghatározzák majd azt, hogy erre lehetőségünk lesz-e. Az Európai Unió és a tagállamok egy másik hasonló fontos kérdések kellett, hogy foglalkozzanak. Örültünk annak, hogy az ország újjáépítését az elejétől kezdve támogathattuk. Komoly fejlesztés politikai összegeket költünk erre. A 2014 és 20 közötti évekre vonatkozó programunk részét képezi ez. Természetesen minden programot komoly politikai és szakpolitikai párbeszéd kísér az emberi jogok tiszteletben tartása, ehm, az demokratikus elvek ehm, megtartása elengedhetetlen előfeltétele a fejlesztős politikai együttműködésünknek, amely hosszú távra szól, és meg kell mondjam világosan, hogy az együttműködés esetleges felfüggesztésének ehm, feltételeit alaposan mérlegelni kell főként mivel könnyen a, az már most is szegény lakosság, és főként az iskoláskorú gyerekek szenvedhetik meg ezt. Ezt kell szem előtt tartani. Kambodzsa lakosságának jelentős része roppant kiszolgáltatott a szegénység küszöbb alatt vagy környékén él, ezért erre kell gondolnunk, amikor bármiféle, mielőtt bármiféle ilyen döntést hozzunk. Kambodzsa az Európai piachoz hozzáfér az Everything But Arms, bármit csak kivéve fegyvert kezdeményezés keretében a gazdasági növekedést megfigyeljük a távolság ellenére lehet, hogy meglepő, de mi az Európai Unió a legfontosabb exportpiaca Kambodzsának, de az emberi jogok és a demokrácia terén tett lépések nélkül nem képzelhető további közeledés, ezért minden diplomáciai csatornát megragadunk arra, hogy nyilván gyakoroljunk a politikai javulása érdekében, készen állunk arra, hogy együttműködjünk Kambodzsával, hogy konszolidáljuk a demokráciát itt, és hogy tisztességes gazdasági mm, mm, növekedés következzen be. Minden lépést meg